46-os cikkének értelmében. Az ENVI szakbizottságban a következő javítást fogadjuk el a 231 per 4-es bekezdés szabályának megfelelően ezt a módosítást elfogadjuk, a, akkor, hogyha ennek be terjesztésének határidejétől 24 órán belül senki nem emel kifogást a plenáris ülés weboldalán is ezt, jelen, ezt megjelentettük, és a következő ülésünkön a cím